Okay, uh, thank you very much for coming. Uh, perhaps we'll... Köszönöm, hogy eljöttek. Talán kezdjük is el az ülést, mert uh, csak 53 percünk van. Úgyhogy megnyitnám ezt a vitát, ezt az eszmecserét az őshonos uh, népek uh, jogairól, Myanmarban, Bangladesben, Brazíliában és Csillében. Olyan országok amelyek most a vizsgálat tárgyát képezik, ne kérdezzék, hogy miért pont ezt a négy országot emeltük ki, és nem másokat. Azt is szeretném elmondani, hogy az ősonos népek világszerte súlyos jogsértések áldozatai, tudják, hogy gyakran megfosztják őket földjeiktől, és más forrásokkal sem rendelkeznek. Ázsiában és Dél-Amerikában sem képeznek kivételt, ők a leghátrányosabb helyzetű személyek közé tartoznak ezen térségekben. Az olyan mutatók tekintetében, mint az írás tudatlanság, munkanélküliség, szegénység vagy a betegség tekintetében nagyon rossz helyzetben vannak, kizsákmányolás áldozatai a munkahelyeken is, megfosztják őket forrásaiktól, földjeiktől, sok országban még a saját nyelvükön sem tanulhatnak. Az eszmecsere során egyfelől a konzultációhoz való jog, illetve a részvételi jog szempontjából fogjuk megvizsgálni a helyzetüket, milyen mértékben tudnak a szakpolitikák kidolgozásában részt venni, illetve a jogalkotásban, másfelől pedig az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésük szempontjából vizsgáljuk meg a helyzetüket, mennyiben tudnak jogorvoslati lehetőséggel élni. Ezek mind kulcsfontosságú kérdések az őshonos népek helyzetének javítása szempontjából annak érdekében, hogy élhessenek emberi jogaikkal és felléphessenek a jogsértésekkel szemben. Ma itt van velünk Fernando Burgés, Aura Lolita Chávez, akinek remélhetőleg jól ejtettem ki a nevét, és Mighty Newman, ha jól ejtettem ki az ő nevét is. Fernando Burgés, az első hozzászóló São Paulo-ból érkezett, Brazíliából. Éveken keresztül a British Council-nél dolgozott Londonban. Fernando Burgess ezt követően csatlakozott a képviselet nélküli népek szervezetéhez, akik hetente hozzánk fordulnak e-mail formájában, és kérik, hogy szervezzünk eszmecserét, párbeszédet, találkozót velük. Tudják, hogy ez egy nagyon jól szervezett ügynökség, akiknek, amelynek tagjai kisebbségek, akiknek a területeit elfoglalták, és azért szerveződtek, hogy a kulturális jogaikat védjék. Burgész úr a konzultációhoz való jogra helyezi a hangsúlyt előadásában, tehát az eszmecserénk első aspektusát, első aspektusára fókuszál, 7 perc és 59 másodperc időt tudunk adni. Distinguished members of Köszönöm, tisztelt képviselők és emberi jogi bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszélhetek önökkel, és megköszönöm eh, Préda alelnöknek, eh, hogy megszervezték ezt. Mielőtt beszélnék a mai eh, témáról, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az őshonos lakosok gyakran képviselet nélkül maradnak a mi 27 éves tapasztalatunk azt mutatja nekünk, hogy noha el vannak egymástól különítve földrajzilag, több ezer kilométer választja el egymástól, a sorsuk nagyon hasonló. A bangladesi és az andoki őshonos lakosság saját országukban képviselet nélkül inni, ha ott kéne az ő jogaikat megvédeni. Nem csak, hogy nem védik meg ezeknek az embereknek a jogait, hanem valójában meg is sértik azokat. A küzdelem, hogy ezek a jogok érvényesüljenek, alapvetően felfűzhető az előzetes szabad beleegyezés jogára, amelyet egy ILO egyezmény, illetve egy ENSZ nyilatkozat is rögzítenek, ahol konkrétan ötször említik. A konzultációs kötelezettség ebben az ENSZ nyilatkozatban benne van, illetve az egyik eh, ILO egyezményben, amely elvárja, hogy az őket képviselő közösségekkel konzultáljanak, és azt mondja, hogy az őshonos lakosoknak eh, beleszólást kell adni az őket érintő ügyekbe. A beleegyezés elve azt mutatja, hogy nem csak részt kell venniük a hatékony döntési folyamatokban, amelyek őket érintik, hanem meg kell, hogy tudják határozni ezen folyamatok végkimenetelét, hogyha az hatással van rájuk. Ez alapvetően kiterjeszthető, egészen elvihető eddig az önrendelkezés jogáig. Eh, Példa arra, hogy eh, hogyan nem érvényesül ez, az Brazíliában történt, illetve brazil példát mondhatunk erre. A brazil kormány a, egy Belmonte gátrendszer felépítését eh, határozta el, egy folyó 80%-át elterelnék az őshonosok földjéről, holott ott szükség van erre a földre. A, az építkezés többször újrakezdődött és többször elállt, egy bíró 2010-ben úgy döntött, hogy nem volt megfelelő konzultáció, azt mondta, hogy a környezetvédelmi ügynökség csak magyarázkodott és nem konzultált. A, az interamerikai, az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság is úgy határozott, hogy Brazília nem tette meg azokat a lépéseket, amelyek a helyi őslakos közösségek jogainak érvényesítéséhez szükségesek. 2017-ben újra felfüggesztették a GÁT projektet, mert úgy döntöttek, hogy az áttelepítés, az érintettek áttelepítésének eh, körülményei nem megfelelőek. Brazília erre azzal reagált, hogy az engedélyeztetést eh, sokkal könnyebbé akarja tenni ezeken a területeken. Noha a brazil kormány azt mondja, hogy azt állítja, hogy megfelelő volt a konzultáció az őslakosokkal, és vannak szociális programok, amelyek őket segítenek, mi a valóság mást mutat. Ami az intézményes képviseletet illeti, eh, riasztóak a számok. Az Amazonasi régióban, ahol a legsűrűbb az őslakos eh, lakosság aránya, mindössze 8 képviselői körzet van, és eh, a szövetségi kormány szintjén egyetlen egy őslakos kormánytag volt még 30 évvel ezelőtt. Ehhez képest eh, nagyon sok hatalommal rendelkező politikus közvetett vagy közvetlen kapcsolatban van nagyföld tulajdonosokkal vagy bánya tulajdonosokkal. Csillében eh, elfogadtak egy törvényt a 90-es években a eh, az őshonos lakosok jogairól és az ő területeik fejlesztéséről. Ennek az egyik központi eleme egy őslakosok ügyeit intéző testület létrehozása volt Csillében. Ehhez kapcsolódik egy nemzeti tanács, amelynek 8 eh, őslakos tagja van és 8 kormányzati eh, tagja. Eh, ezek tanácsokat adnak a kormánynak arra, hogy hogyan lehet fejleszteni az őslakos közösségeket. Ez a testület hangot ad a földről szóló döntésekbe az őslakos lak, embereknek, ugyanakkor az elnök ennek a testületnek nem őslakos. Ez azért fontos, mert alapvetően nem őslakos a vezetése. Műsoros <laughs> a vezetője ennek a testületnek. A lakosság nagy százaléka őshonos kisebbséghez tartozónak sorolja magát, sorolja magát. Ehhez képest nincsenek őket képviselő képviselők, vagy pártok a parlamentben. A nyolc tanácstag az egyetlen képviselete az őshonos lakosságnak, és ezzel minden szinten alul reprezentáltak. Noha a Basari kormány aláírta a törvényt, amely eh, létrehozott volna egy új testületet, ez nem történt meg. A beruházásokba az őshonos lakosság bevonása különösen azért fontos, mert az ő természeti erőforrásai kiaknázásáról van szó. A csilei kormány eh, azonban nem konzultál, ja, nem konzultál ezekkel az emberekkel, és nem vonja be őket a döntésekbe. A, az ILO szakértői is felszólították a csílei kormányt, hogy a 169-es egyezmény rendelkezései tartsák be és konzultáljanak az őshonos lakossággal, illetve eh, hagyják őket részesedni az erőforrásokban. Egy új alkotmány készül Csillében jelenleg, ahhoz, hogy bekerülje, az, hogy bekerüljenek az alkotmányba az őshonos lakosok e, régóta cél, a kormány hivatalosan elismeri az ő jogaikat, és konzultatív szinten bevette őket az alkotmány megfogalmazásába. Végezetül az őshonos lakosoknak e, nagyon sok közös e, problémával kell megküzdeniük a világon. Brazíliában, Csillében, Myanmarban, Bangladesben ők a legkiszolgáltatottabb csoportjai a lakosságnak, akiknek a jogait külön meg kell védeni. Noha a nemzetközi jog ehhez keretet biztosít, a végrehajtás vagy akár a ratifikálás hiánya hozzájárul ahhoz, hogy a sorsuk nem javul. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadnám a szót Aura Lolita Cháveznek, aki guatemalai emberi jogvédő, a Kicse Nép Tanácsának tagja, amely az emberi jogokért és a természeti források kiaknázásáért küzd. Az agroipari és egyéb vállalatok ellen a Szaharov díjra is jelölték és arra fog összpontosítani, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés során az őshonos népek milyen nehézségekkel szembesülnek. Parancsoljon, őni a szó 8 percben. Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak, és eh, köszönöm az Emberi Jogi Albizottság erőfeszítését is, az őshonos népek jogaival kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok annak a civil szervezetnek is, amely az őshonos népekkel kapcsolatos dokumentumokat gyűjti, és lehetővé teszi, lehetővé tette, hogy eljöhettem ide. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az emberiség népei közti megértést segítik elő, ide tartozik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Ez a helyzet egyébként súlyosbodik, már csak azért is, mert a különböző államok rendkívüli nehézségekkel küzdenek gazdasági, politikai, szociális, földrajzi kirekesztettségről beszélünk, amelyek kontextusában sor kerül az emberi jogok megsértésére magán szereplők, illetve állami szereplők részéről. Vannak különböző csapdák, mint például a különböző jogi rendszerek megnehezítik a konkrét reformok végrehajtását. Slower, yeah. Un poco más. despacio. Bien. Ya. El contexto historizado. A regionális politikai kontextus, illetve a földek elrablása súlyos jogsértéseket tett lehetővé, főleg hatalmi visszaélésekről beszélünk a nemzetállamok részéről a rendvédelmi szervek, a földesurak és az oligarchák részéről. A nagyvállalatok, a makrogazdasági neoliberális vállalatok részéről, akik gyarmati állapotokat tartanak fenn, olyan ősonos népek körében, mint amelyek hazámban, Guatemalában laknak, Mexikóban, Csillében, Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban és más közép- és dél-amerikai országokban. Azt tapasztaljuk, hogy arra kényszerítik a lakosokat, hogy a bíróság eljárás során hagyják el lakóhelyüket, megpróbálják zsarolni, megvesztegetni az áldozatokat, hogy így kedvezzenek a multinacionális cégek érdekeinek, intézményessé válik a rasszizmus és a nemzetállamok által diktált gazdasági feltételek. A gazdasági elit, a urak, a katonai szervek érdekei az ősonos népek életkörülményének javítása fölé helyezkedtek. A földek jogszerű visszajuttatása során azt tapasztaltuk, hogy az állami politikák végrehajtására nem került sor. Szeretnék egy példát említeni azzal kapcsolatban, ami a transnacionális vállalatok miatt bekövetkezett hazámban. Ez csak egy példa arról, hogy mi történik a térségben. Jelenleg nagyon sok nő különböző területeken, az említett országokban, azzal a helyzettel szembesülünk, hogy a nagyvállalatok megfosztanak bennünket földeinktől, tönkreteszik teszik azon földeket, amelyeket a történelem során műveltünk és gondoztunk. Erőszakot alkalmaznak a vízművek, a nagy agroipari vállalatok, a bányászati társaságok, akik az állam közrejátszásával elfoglalják ezeket a területeket, anélkül, hogy minimális esélyünk, reményünk volna arra, hogy igazságot szolgáltatnak. Büntetnek, stigmatizálnak bennünket. Ez egy olyan élet, amelynek során azt követeljük, hogy szolgáltassanak igazságot. Egy maja nő például két dolog miatt fordult az igazságszolgáltatáshoz egyfelől, élettársát, férjét Adolfo Icset meggyilkolták azért, mert a bányászati vállalatokkal szembeszállt, akik kilakoltatták közösségét keresettel fordult a bíróságokhoz a biztonsági szervek által végrehajtott jogsértések miatt. 18 nő vált szexuális erőszak áldozatává, illetve az életüket is veszélybe sodorták. Ez csak egy példa arról, hogy mi történik, amikor a bányászati társaságok megjelennek a közösségeink által lakott területeken szisztematikusan és teljes büntetlenség mellett fosztanak meg bennünket jogaiktól, és pusztítás követi, követi mindezt. Nagyon sok területen a kilakoltatásokat paramilitáris szervezetek irányítják, háborús körülmények között, amikor is az ősi területekért küzdenek, és ennek következtében ez a történet napról napra ismétlődik az emberi jogok, az alapvető jogok sérülnek nap mint nap, és az ILO 161-es egyezménye, valamint az ENSZ egyezménye nap mint nap sérül. Ez egy példa Guatemalából, egy olyan országról, amely a ILO 169-es egyezményét ratifikálta. Lehetővé teszi, hogy fegyveres erővel is megszállják a bányászati társaságok ezeket a területeket. Noha az ország ratifikálta ezt az egyezményt. Sohasem konzultáltak azonban azokkal, akik ezeket az ősi területeket lakják, vagyis velünk. 2010-2006. szeptemberében a maja kecsi közösségek, amelyeket El Estor térségéből kilakoltattak, visszaköveteltek számos föld parcellát ezen a területen, amely a vállalat, amely a Phoenix vállalat kezében van. Igazságszolgáltatást követeltek a területek visszasajátítását. 2006-ban az ENSZ egyik ügynöksége azt nyilatkozta, azt állapította meg, hogy Guatemala megsértette a nemzetközi jogot, amikor is a Phoenix projektnek bányászati jogokat biztosított, anélkül, hogy az őshonos közösségekkel konzultált volna, de a guatemalai állam nem vette figyelembe ezt a véleményt. Kérdezem akkor, hogy hol van a vállalati felelősség, vállalati társadalmi felelősségvállalás? Ez nem létezik. Ilyen felelősségvállalás nem létezik. Erről tanúbizonyságot tett ez a vállalat, amely nemi erőszakkal kapcsolta össze fellépését. Ez megtörtént hazámban is, megtörtént más országokban is. A szexuális erőszak egy visszatérő gyakorlat, amelyel élnek a vállalatok, hogy arra kényszerítsenek bennünket, hogy távozzunk földjeinkről, menekülésre késztetnek bennünket, arra kényszerítenek, hogy a, hagyjuk el földjeinket úgy, hogy kínzásnak vetnek alá bennünket. Ezzel a helyzettel szemben kitartóan arra törekszünk, hogy az igazságszolgáltatás igazat adjon nekünk. Euh, euh, Köszönöm szépen az ön hozzájárulását. Most pedig uh, Mighty Newman asszonynak adok szót. Ő a végrehajtó tanács uh, képviselője. Uh, 8 perc van. Thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon. This Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a képviselőket és őshonos testvéreimet és nővéreimet. Nagy megtiszteltetés, hogy itt beszélhetek erről a témáról, az ősonos lakosság jogairól. Bangladesre és Myanmarra koncentrálva az Asia Indigenous Peoples Pact nevében AIPP. Az AIPP-t 1988-ban alapították, ez egy regionális szervezet, melynek célja, hogy javítsa az együttműködést és a szolidaritást, hogy előmozdítsuk az őshonos lakosság jogait, a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét. Az AIPP-nek jelenleg 48 társszervezete van, 14 ázsiai országban Globális szinten az őshonos lakosság 5%-a a világ népességének, de 15%-a a világ 900 millió nagyon szegény vidéki lakosságának. Azt mondják, hogy a világ területének, a föld területének 20%-án laknak, amely a biológiai sokszínűség 80%-ának adott hont. 5000 kultúrát képviselnek, és több mint 4000 különböző nyelvet beszélnek a földön ma létező 7000 nyelvből. Sokan közülük Ázsiában élnek, a 370 milliósra becsült őshonos népesség kétharmada Ázsiában él. Az ázsiai államok nagy része nem fogadja el azt a kifejezést, hogy őshonos nép, és nem fogadja el a kollektív jogok fogalmát sem. Bangladesben a minket kis rasszoknak, törzseknek vagy etnikai szektáknak hívnak, Myanmarban pedig etnikai nemzetiségnek vagy kisebbségnek hívnak. Bangladesben és Myanmarban Bangladesh és Myanmar azok sokszínű országok, sok vallás és etnikai csoport vesz, él, él, élnek ezen az, ezekben az országokban. Azonban továbbra sem ismeri el az állam az őshonos lakosság létét, e, és diszkriminációnak vannak kitéve. E, e, a kitaszítottság is a részük, nem vehetnek részt a fejlesztési kezdeményezésekben vagy a kormányzásban. Mint ahogy nagyon más, mint ahogy máshol is jellemző, Myanmarban és Bangladesben is nagyon sok földet raboltak el az őshonos lakosságtól. A Csitagong Hill térségben hatalmas földterületeket minősítettek a 90-es évektől 2010-ig fenntartott erdőnek, amelyet a Bangladesi Erdészeti Minisztérium kezel. Ezen kívül több turista központot hozott létre a hadsereg, anélkül, hogy ehhez a helyi lakosság szabad, előzetes és tájékozott beleegyezését adta volna, vagy kikérték volna a főnökök és előjárók tanácsának a véleményét. Ez a gyakorlat el mond a hatályos törvényeknek is, eh, amely azt mondja, hogy a turizmus kérdésekben eh, ki kell kérni a helyi főnökök és előjárók véleményét, míg a földgazdálkodásnál a hagyományos intézményeket is figyelembe kell venni. A őshonos lakosság földjeinek visszaszolgáltatása egy régi követelése a lakosságnak. A jelenlegi kormány a választási kiáltványában azt mondta, hogy különleges intézkedéseket fognak tenni annak érdekében, hogy az eredeti tulajdonlást biztosítsák, és egy földbizottságot is létre fognak hozni. A kormány ezek közül eddig még egy, egy, eddig, egyiket sem lépte meg. Emellett használják a Vested Property Act nevű törvényt, hogy kisajátítsák az őshonos lakosság földjeit. A kelet-bengáli földtörvény pedig nem tartalmaz rendelkezéseket a föld visszaszolgáltatására nézve. A törvényt módosítani kell. A 2008-as Myanmari alkotmány nem tesz említést az őshonos lakosságról, sem pedig azoknak a hagyományosan birtokolt földjeiről. A 35 37-es cikk az alkotmányban azt mondja, hogy Myanmarban az állam a minden földnek a tulajdonosa, és törvényt hoz annak érdekében, hogy a föld használatot és az erőforrások használatát szabályozza. A szokásjogon alapuló földhasználat elismerésének hiánya az őshonos közösségeket kiszolgáltatottá teszi, így könnyebb a földjüket kizsákmányolni vagy kisajátítani. A szokásjogon alapuló földhasználat a szóbeli szerződéseken alapul. A szóbeli a hagyományos szó, szokásjogon alapuló földhasználat földhasználatot nem védik megfelelően a jogszabályok. Egy sor földtörvényt hoztak létre és fogadtak el 2012-ben konzultáció nélkül, amely a földhasználat jogalapját megváltoztatta azért, hogy létrehozzanak egy legális földadásvételi piacot, hogy így bátorítsák a hazai és külföldi befektetéseket. A fenntartható fejlődés előmozdítása, ahogy azt az Európai Unió is elvárja a partnerségi megállapodásában a két országgal, csak akkor valósulhat meg, hogyha az őshonos lakosok jogait teljes mértékben elismerik, a fejlesztési politika keretei között egy jól funkcionáló demokrácia csak akkor működhet, hogyha az őshonos lakosok, különösen a nők és a fiatalok, valamint a fogyatékkal élők nem kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe etnikai hátterük, nemük vagy fogyatékosságuk miatt. Azra kérnénk tehát az Európai Parlamentet, hogy bátorítsa Bangladest és Myanmart, hogy ismerjék el az őshonos lakosság jogait, azoknak a joghoz való hozzájutását, ahogy azt az ENSZ őshonos lakosok jogairól szóló nyilatkozata is tartalmazza, és erre legyen tekintettel, amikor végrehajtják a partnerségi megállapodás ezzel a két államok ezzel a két állammal. E, emellett mindent tegyenek meg, hogy elismerjék az előzetes szabad és e, információn alapuló beleegyezési jogát. Emellett támogassák a tudatosság növelését a különböző döntéshozók körében, eh, hogy minél többet tudjanak az őshonosok jogairól, illetve a fenntartató fejlődés ide vonatkozó eh, követelményeiről, eh, és megismerjék a különböző ENSZ dokumentumokat ismerjék el az őshonos lakosok kollektív jogait, különös tekintettel a földtulajdonra és a természeti erőforrásokra. Hozzanak létre egy külön földbizottságot, amelynek feladata az lenne, hogy az e- földelkobzásokat és földrablásokat megakadályozzák. Köszönöm a figyelmet. I'm sorry. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. úgy terveztük, hogy Antonio Andrioli eh, is csatlakozik hozzánk Brazíliából, egy brazil eh, professzor, az, azonban nem eh, tudott eljutni, eljönni hozzánk, viszont Buchner úr fel fog olvasni egy üzenetet Andrioli professzor részéről, úgyhogy Buchner úr, mm, öni a szó, nem tudom mennyi ideig, remélhetőleg 8 percnél kevesebb időre parancsoljon. Köszönöm. Német nyelven fogom felolvasni ezt, mert Andrioli professzor úr a fejlesztési minisztériumnál van éppen Németországban, és a videokonferencia megtartására a technikai okok miatt nem volt lehetőség. Most tehát felolvasom az ő előadását. A braziliai helyzetről beszél ő, a legutóbbi évben bekövetkezett váltás után. Az első probléma az, hogy a demokratikus játékszabályokat nem tartják be. A megválasztott elnök asszonyt megfosztották hatalmától, amely a brazil alkotmány értelmében megindoklandó. Az indoklásra egy állítólagos költségvetési manőver volt, mert az elnök asszony nem kapott támogatást a parlamentben ezen költségvetés módosítások végrehajtásához. Ami történt, az tulajdonképpen a brazil alkotmány szabályaiba ütközik. A pucs még javában zajlik, és zajlik az alkotmány módosítása is. Az elmúlt húsz évben a kiadások az közegészségügyre és a képzésre most már nem lesznek az adóbevételekhez kötve. Ezáltal a közegészségügy, az oktatás a szegényebb néprétegek szemerelőtesen korlátozva lesz. Itt a szegényebb népesség gyakorlatilag az ősonosokkal egyenlő. Aztán ehhez jön még a munkaügyi reform, a munkavállalók jogait részben megszüntetik, ezen kívül a nyugdíjakat egy úgynevezett nyugdíjreform révén szintén megszüntetik. Az is előfordulhat, hogy a jövő évben esedékes demokratikus választásokat egyszerűen nem tartják meg, sőt az a gyanú is fennel, hogy katonai diktatúrára van kilátás az országban. A második probléma az elmúlt 12 év valamennyi vívmányának lebontása, különösen a szegénység leküzdése területén. Az éhénység leküzdésére irányuló program, az iskolai ég étkeztetési program a kisgazdák megerősítésére, hiszen mindig a kisgazdáknál vásárolta be a kormány az élelmiszereket. Most az állami intézmények intézményeknek vásárolt be a kormány a helyszínen élelmiszereket. A kisgazdák részére a hitelezés is érintve van, a kisgazdák része az értékesítési lehetősége kiépítése, a felsőoktatáshoz való hozzáférés, a közig- közegészségügy kibővítése, a több orvos program, az emberi jogok betartása és elismerése, a rabszolgamunka megszüntetése, amelyet újra bevezetnek, az esőerdők kiirtásának csökkentése. A végrehajtás alatt lévő agrárreform, melynek célja a mm, föltelenek földhöz jutatása és a kisgazdáké, ezt befagyasztják a nagybirtokosok javára. Ez egész egyszerűen a konfliktus a nagybirtokosok között egyrésztről, tehát a gazdag népesség és az őshonosok között másrésztről. Ahelyett, hogy a kormány azon fáradozna, hogy az ország élelmezési szuverenitását erősítse. Az erőforrásokat nagy koncerneknek adja ki, így például a kőolajkészletet, de akár fontos növény és állatfajokat is a védett területekről a fa, gyógyszeripari koncerneknek adja el. Akár az Amazonas terület földjeit is külföldi befektetőknek adja ki. Ez az a politika, amelyet a 70-es, 90-es évekből ismerünk, privatizáció, a szociális programok megszüntetése, amely a legszegényebbek számára lehetővé tette élet minőségük javítását és a szociális egyenlőtlenségek csökkentését. Ezáltal elértük, hogy Brazília már nem szerepelt az ENSZ éjjenség sújtott területeinek térképén, mert Brazíliában az éhínség leküzdése sikeres volt, a Zero éhínség programmal kiépítették az állami nyilvános infrastruktúrát, és a legszegényebb rétegeknek új mozgásteret adtak, hogy kitörjenek a koncernektől való függőségből. A termőföldek koncentrációja növekszik, a környezet szétrombolása úgy szintén, ugyanakkor az éhínség és a szegénység is. Brazília 12 év elteltével újra egy olyan ország, ahol a legtöbb egyenlőtlenség által sújtott társadalmat tapasztalhatjuk meg, az emberi jogokat már nem ismerik el, az embereket üldözik, fenyegetik, vagy akár meg zsírkolják. Különösen vidéken abban az esetben, hogyha monokultúrák, mint például a szójabab kiterjesztésnek útjában állnak. Akik ezzel ellen tüntetnek, azokat kriminalizálják, és a véleménynyilvánítás szabadságát is erőteljesen korlátozzák, akár a médiánál, akár az egyetemeken, amelyek korábban az önállóság és a véleménynyilvánítás sokszínűségének helyszíne voltak. Antonio Andrioli professzor úr beszédét hallhatták. Elnök, nagyon köszönöm. Most pedig áttérünk a kollégák felszólalásaira. Elsőként a szocialista frakció részéről. Azt is képviselő, köszönöm elnök úr. Először is szerettem volna jelezni, hogy örvendetes ez a kezdeményezés, egy rendkívül jó kezdeményezés, egy jelentésen dolgozom itt a parlamentben, amelynek tárgya az őshonos népek helyzete a világ különböző pontjain. Ebből is látható, hogy a parlament elismeri, hogy ez a probléma létezik, és éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy megvitassuk az ezzel kapcsolatos kérdéseket, kidolgozzuk az álláspontunkat, és befolyást gyakoroljunk a helyzetre, hogy garantáljuk az őshonos népek helyzetének javítását a különböző területeken. Nagyon érdekes és pontos hozzászólásokat hallhattunk. Két-három problémát szeretnék kiemelni, amelyek szerintem a legfontosabbak el kell ismerjük az őshonos népek kollektív és egyéni jogait is, ugyanis vannak olyan országok, ahol sajnálatos módon még nem kaptak állampolgársággal kapcsolatos jogokat, ami egy nagyon negatív helyzetet tükröz. Másodszorban, ami szintén elhangzott és szerintem elgondolkodtató, az az, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés érvényesül-e Chávez asszony is ezt nagyon jól kifejtette, ennek vannak történelmi okai. Nehéz egy adott jogi kontextusban, kontextusban integrálni az ősoros népeket. Át kell lépni ezeken a nehézségeken, és a kérdésem az, hogy hogyan lehetne egy, hogyan lehetne tiszteletet ébreszteni egy jogrend iránt egy olyan országban, mint például Guatemala, amelyet ugye mindig is egy nyugati jogrendnek tekintettünk, és amely az emberi jogok védelmére épül. Ennek a konkretizációja formális és informális elemeket is tartalmaz. Hogyan tud azonban egy jogrend konkrétan kapcsolódni az őshonos népekhez, az ő hagyományos kultúráikhoz, melyek azok a feszültségek, amelyek a két jogrend között megjelennek. És az őshonos népek kapcsán vannak különböző feszültségek, hiszen tudjuk, hogy a helyzetek rendkívül eltérőek, vannak patriarkális modellek, amelyek öröklődnek, olyan aspektusok, amelyek szerencsére a világ egyéb részeiről már eltűntek. Ezek lettek volna alapvetően azok a kérdések, amelyeket szerettem volna feltenni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A zöldek nevében Biller asszony következik. Thank you very much for... Köszönöm szépen, köszönöm az állásfoglalásaikat. Azt hiszem, hogy a különböző példák, amelyeket említettek, ezeket a szakbizottságban nyomon követjük, különböző témákkal foglalkozunk, és megvizsgáljuk a külügyi szolgálat cselekvési tervét is. Mindig arra törekszünk, hogy síkra szálljunk az ősoros népek jogainak érvényesítéséért. Köszönöm Lolita Cháveznek is, hogy felvetette a szexualizált erőszakot az őshonos lakosokkal szemben, illetve aktivistákkal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés. Ezen a héten kerül megrendezésre a nők elleni erőszak nemzetközi napja. Azt hiszem, nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy az önök közössége is ennek ki van téve. Burgess úr előadásának kezdetén, nem tudom, hogy Brazíliáról vagy Csilléről beszél, de említette, hogy csak egy parlamenti képviselő volt, származott korábban az ősonos közösségből. Hányan vannak most olyanok, akik parlamenti mandátummal rendelkeznek, akár regionális vagy nemzeti szinten. És amennyiben ismer adatokat, tudja-e, hogy ez inkább egy szimbolikus kérdés, vagy tényleg tudnak-e befolyást gyakorolni a jogalkotásra? Ahogyan Préda úr is elmondta, ismerjük a nem képviselt nemzetek és népek szervezetét. Ez konkrétan az önök szervezetének feladata-e, hogy képzést nyújtson az ősonos népeknek, hogy politikai mandátumot vállaljanak fel? Um, on... Nagyon köszönöm. Még egy valaki kért szót kollégáink közül. Az egyszer frakció részéről Basír képviselő. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr, hogy nekem is szót ad, és hozzászólhatok ehhez. Én nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, de azt azért ezt szeretném mondani, hogy a múlt heti egy, nap, egy perces hozzászólásom után a parlament elfogadta azt a kérésemet, hogy egy különleges vita legyen a Myanmari rohingyákról, ez december 12-én lesz, és ezt megelőzően december 5-én, megint csak jó hírem van, a kitűnő újságíró Alec Crawford, aki a Sky News részéről feltérképezte azt a azokat az iszonyatos bűncselekményeket, amelyeket a rongyák ellen elkövettek. Itt lesz a parlamentben, és bemutatja kis filmjét, és kérdéseket is lehet neki feltenni. Ott lesz a meghívtuk a Myanmar és Bangladesi kormány képviselőit is, valamint az ENSZ és a brit kormány képviselőit. Köszönöm. Voilà, merci. Uh, de... Nagyon köszönöm, hogy terjesztett az információt a további tevékenységeink szempontjából. Most Celler úrnak adok szót. Köszönöm, mondja Joachim Celler. Köszönöm, Krisztián. Azt hiszem, hogy itt különösen a gazdasági jogfosztásra vagyunk figyelemmel az őshonos népek esetében, hiszen megfosztják őket az életterüktől. Nagyon sok anonimizáció zajlott, ugye nem nevesítették a nagy koncerneket, akik ebben részt vesznek. Szerintem lépják ki a névtelenségből, nevezzük őket nevükön. És egy további szempontról sem szabad elfelejtkeznünk. Sok őshonos lakosságot megfosztanak a kulturális azonosság tudatuktól is a globalizáció jelenségeként tudják ezt le, ezt a dolgot, de szerintem ettől szélesebb körül jelenségről van szó. Néhány hét alatt kihal akár egy nyelv, és Humboldt nyelvfilozófus már 150 évvel ezelőtt elmondotta, hogy minden egyes eltűnő nyelvvel együtt az adott nép kulturális tudása, elképzelés világa is veszendőbe megy. Most jelentést készítünk elő az őshonos lakosság helyzetéről, és a gazdasági szempontok mellett, a politikai kérdések mellett ezeket a kulturális szempontokat sem szabad szem előtt évesztenünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném felkérni a külügyi szolgált képviselőjét, hogy röviden szóljon hozzá, A külügyi szolgálat képviseletében Tovey Gant asszony van itt jelen körünkben, ő emberi jogi politikusként, tisztviselőként. Itt van? Bejelentették az ő jelenlétét, tessék önni a szó. Thank you, Chairman. And also thank you for... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a nagyon érdekes beszélgetést. Csak röviden szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy tanácsi következtetéseket fogadtak el május 15-én 2017-ben, amely megerősíti az EU támogatását az őshonos jogok irányában, és a támogatásunkról biztosítjuk az ENSZ idevágó nyilatkozatát is. A tanácsi következtetések szintén támogatásokról biztosítanak minden olyan mechanizmust, amely az őshonos lakosság érdekeit szolgálja, és két dologra koncentrálnak elsősorban. Az egyik a diszkrimináció, illetve az egyenlőtlenség, eh, illetve az erőszakos fellépés az őshonos lakosság ellen, valamint az őket védő jogvédők ellen, eh, különös tekintettel a földhasználati jogokra, illetve a földtulajdonra. A tanácsi eh, következtetések eh, szintén megerősítik a szabad beleegyezésen alapuló, a, szabad eh, és előzetes beleegyezés eh, jogát, illetve elvét az együttműködés és a fejlesztés minden szintjén. Köszönöm. Mondja az elnök, most pedig Eliza Moretti és Anna Volpe részére adom meg a szót, akik a bizottság TEFCO főigazgatóságáról jönnek. Köszönöm, itt vagyunk, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget. Az Európai Parlamenttel szorosan szeretnénk együttműködni ebben a témában. Azt szeretném még elmondani, hogy az őshonos lakosság jogai az a demokrácia és emberi jogi eszköz egyik fontos tétele, illetve célja. Van egy sor olyan emberi jogi szereplő, illetve környezeti aktivista. Itt most valami mikrofon probléma lehetett, valószínűleg francia tolmácsolás nem volt Verzsia asszony számára. So, I would say that under the... It's okay. I would say that... Uh... Azt akartam éppen mondani, hogy az európai uh emberi jogi és demokrácia eszköz külön kitér az őshonos lakosságra, és mi magunk is támogatunk számos őshonos közösségi vezetőt. Ezen belül is külön foglalkozunk a földrablással. Van egyébként más eszköz is, a TCI és az IDF e egy jogi alapú megközelítést eh, alkalmazunk, és ez a jogi alapú megközelítés eh, magában foglalja az előzetes és szabad eh, beleegyezés jogát, amikor a őshonos lakosságról van szó. Még egy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. A bizottság ahhoz, hogy megfeleljen a fenntartható fejlesztési céloknak és a 2030-as ENSZ célkitűzéseknek, támogat egy eszközt, amit úgy hívnak, hogy Indigenous Navigator, és ezzel kapcsolatban további információkat is nagyon szívesen adunk önöknek, hogyha érdekli önöket ez az eszköz. Ez a navigátor, ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a az ősoros lakosság számára, hogy könnyebben hozzáférjen a bírói úthoz, az igazságszolgáltatáshoz. Az ENSZ mellett van az őshonos népeknek egy az ő ügyeiket vivő titkársága, ezt támogatjuk, illetve támogatunk egy másik fellépést, projektet, amelynek célja az, hogy felkészítse az őshonos lakosokat arra, hogy megvédjék a jogaikat és részt vegyenek fontos eseményeken a különböző nemzetközi testületek előtt. Ami az igazságszolgáltatáshoz való hozzáélés, hozzáférést illeti, megadom a szót Eliza Morettinek, aki tematikai támogatást nyújt ezen a területen, és ő beszélni fog a kétoldalú együttműködési eszközről a DCI keretében eh, Banglades és Myanmar viszonylatában. Köszönöm, hogy röviden tegye. Eh, köszönöm ezeket a kezdeményezéseket, és hogy meghívtak bennünket is, hogy beszéljünk eh, erről a témáról, és hozzászóljunk a felszólalásokhoz. Négy éve van már Myanmarban egy igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési eszköz, 20 millió euró a négy év alatt jogsegély, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a legszegényebbek, illetve a kiszolgáltatottabbak részére, formális és informális igazságszolgáltatási rendszerhez való hozzáférésről van szó, ez a program épít két korábbi projektre, egy korábbi projektre, amely alapján két jogsegély központ lett beindítva Myanmarban, ebből most már négy lett, és a British Council is támogatja ezt a tevékenységet. A korábbi British Council támogatás egy részét adjuk most mi. Ez jogsegély a tágértelemben, tehát egyrészt bírósági jogi képviselet, valamint jogi tanácsadás azok számára, akik bármilyen Myanmari kisebbséghez tartoznak, E, vannak e, vallási lebontású és etnikai lebontású adataink, és röviden be tudok számolni az eredményekről. A Yangon és a Mdiadem Yangi igazságügyi központ tavaly évben több mint 1437 esetben nyújtott jogi, támogat, jogi képviseletet és majdnem ugyanennyiben jogi támogatást. Ez alatt az idő alatt tehát tavaly felállt két újabb központ, ahol szintén tréningeket tartanak, mediációra tartanak például kiképzéseket, illetve vitarendezési tréningek vannak, 194 falusi előjárót képeztünk ki, illetve jelentős számú városi tisztviselőt. Elsősorban a bűnügyi, büntetőjogra koncentrálunk, de polgári ügyeket is vállalunk. Jogi természetű nem kormányzati szervezeteknek is nyújtunk segítséget, és ügyképviseletet is vállalunk. A célunk az, hogy a jogi tudás javuljon. Bangladesben 2009 óta működünk, egy negyedik fázisú projektünk van, Activating Village Courts néven. 2009-ben és 2015-ben lett odaítélve egy-egy projekt, a korábbi projekt értéke az 10 millió euró volt és itt alapvetően a falusi bíróságokat támogatjuk. Ez egy kvázi eh, jogi eh, fórum a helyi vitarendezésre, tehát ezek a falusi bíróságok olyan jellegű szervezetek, amelyek adhok alapon jönnek létre. Öt ember alkotja a bírói tanácsot, eh, az egyik a helyi vezető, a másik négy vezetőt pedig a falusiak nevezik ki az egyik eh, tanácstag az eh, nő kell, hogy legyen 2013 óta, ezt az Európai Unió érte el, a jogi keretet sikerült megváltoztatni, különösen eh, hogyha nőkkel vagy gyerekekkel kapcsolatos ügyekről van szó, fontos, hogy legalább egy nő legyen a döntéshozó panelben. Ezek a falusi bíróságok gyorsan és olcsón rendezik a vitákat, könnyen hozzáférhetőek, foglalkoznak büntető ügyjel és polgári ügyjel is. 2016-ban indul egy, indult egy új projekt, az Európai Unió kikívánja terjeszteni ezt a projektet a Chittagong Hill térségre is, ahol a hagyományos vitarendező mechanizmusokba bekapcsolódunk, illetve azokkal összhangban ez a helyi törzsfőnökök döntéshozatali eljárása. Köszönöm. Most megadom a szót meghívottjainknak, de fordított sorrendben, mert Jumon asszonyjal kezdvén. Um, thank you very Köszönöm szépen. Köszönöm a csodálatos reakciókat, illetve a támogatásukat az ősonos népek felé a különböző programok formájában. Köszönöm szépen, mert ez valóban biztató számunkra. Mindig szükségünk van az önök támogatására, ezzel önök is tisztában vannak. Ázsiából. Én most csak ázsiai sonos népek nevében beszélek, ez valóban biztató Ahogy említettük, a szabad és előzetes beleegyezést az ősonos lakosok részéről. Jó lenne, hogy ezen programok, illetve projektek kialakítása során e, hasznos lenne, ha lenne konzultáció, és az ősonos népek elképzeléseit, érdekeit is figyelembe vennék a legalacsonyabb szintről. Tudjuk, hogy nagyon sok a kihívás, a nehézség, amikor ilyen programokat kidolgoznak, hiszen főleg amikor állami kormányzati szervekkel működnek együtt, de nagyon nagy támogatást jelenteni az őshonos lakosok számára, ha bevonnák ezen őshonos népeket is ezen programok tervezésébe, kialakításába, nem csak a végrehajtásba, hanem a programok, projektek kidolgozási szakaszába is, illetve amikor meghatározzák a prioritásokat, valóban nagyon hasznos lenne az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésünk szempontjából, valamint a jogérvényesítésünk szempontjából. És mivel kevés volt az időnk, lett volna néhány téma, amelyre még szerettem volna felhívni a figyelmüket, főleg az őshonos népek lakta területeken a militarizáció egy nagyon komoly problémát jelent Ázsiában. És számos területen, Ázsia szerte az őshonos népek a militarizációnak köszönhetően tapasztalják a jogfosztást, valamint a kriminalizáció miatt, hiszen a hivatalos életmódot, a földművelési hagyományokat okolják számos problémáért, az éghajlatváltozás, illetve a globális felmelegedés miatt. A hagyományos életformák, a megélhetés hagyományos formái nem csak az őshonos lakosság számára fontosak, hanem ezek a források fenntartható kezelését is jelentik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy fenntartsuk az egyensúlyt az emberek és a természet között, erre is szerettem volna felhívni a figyelmüket, illetve arra is, hogy komoly problémákkal szembesülünk, amikor is a környezetvédő aktivistákat kriminalizálják a térségben. Ez a probléma jelentős mértékben kapcsolódik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, erre szerettem volna felhívni még a figyelmüket, és még egyszer köszönöm, hogy támogatást nyújtanak nekünk. Számítunk erre a jövőben is. Köszönöm. Uh, thanks a lot. Uh... Köszönöm szépen. A, hozzá, a következő hozzászóló Chávez asszony. Bien, muchas... Köszönöm szépen. Meghallgattam a hozzászólásaikat, amelyek tartalmát közvetíteni fogom Mielőtt távoznék, szerettem, szeretném megjegyezni, hogy az erőfeszítéseket továbbra is folytatni kell. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés azt jelenti, hogy a nyugati világ elismeri a mi igazságszolgáltatási rendszerünk létezését. Ez az igazságszolgáltatási rendszer olyan, amelyből önök is tanulhatnak, megtanulhatják például azt, hogy határozottan tiszteljük és elismerjük a termelést, elismerjük a jogorvoslatot, illetve a történelmi tények feltárását, a történelmi emlékezetet. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy a nyugat is elismerje ezen más igazságszolgáltatási modelleket. Éppen ezért hangsúlyozzuk azt, hogy ezek az utak a jogi pluralizmus felé létezzenek az államokban, mert nem csak egy igazságszolgáltatás van, hanem több igazságszolgáltatási rendszer van. Én nem akarom, hogy korrupció vagy a transznacionális vállalatok büntetlensége miatt meggyilkoljanak, és pontosan ez az az út, amely, amely, amelyen elindultam, és jogvédővé váltam. Hangsúlyozzuk azt is, hogy elemezni kell azt, hogy a parlament, az Európai Parlament illetve az Európai Unió hogyan tudja kifejezésre juttatni a kölcsönösséget. Méghozzá úgy, hogy komolyabb erőfeszítést tesz, amikor is nyomon követi a különböző emberi jogi jogsértéseket, amelyeket multinacionális vállalatok követnek el, nem csak ott, a mi országainkban, hanem itt is innen, innen származnak a multinacionális vállalatok. Európa nagyon sok multinacionális vállalatot helyez át olyan területekre, ahol a mi jogainkat sértik. És szerettem volna felhívni a parlament figyelmét, az Európai Unió figyelmét arra is, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió konkrétan az ENSZ erőfeszítéseiben is részt vegyen, illetve azon mechanizmusokban, amelyek a hűzősonos népek jogait védik. Folytatnunk kell a különböző projekteket, programokat, mechanizmusokat, amelyek már léteznek, ugyanakkor át kell néznünk, vizsgál, meg, felül kell vizsgálnunk a költségvetéseket, hogy jobban figyelembe vegyük az őshonos népek szükségleteit én azért születtem, hogy éljek, azért születtem, hogy fennmaradjon a népem, és jogunk van ahhoz, hogy éljünk, méltósággal éljünk, ez a mi utunk. Én nem akarom, hogy meggyilkoljanak, de vannak olyan gyakorlatok, amelyek kialakultak ezeken a területeken, mint Berta Cáceres esete, akit meggyilkoltak, és ilyen eset számos létezik, nagyon sok példa, amelyet egyesek elhallgattatnak. Éppen ezért fogalmaztuk meg ezt a felhívást, azért mert én első kézből tudok beszámolni arról, hogy engem azért üldöznek, mert a földhöz, az élethez, a vízhez való jogot védem. Tehát az igazságszolgáltatáshoz való jog szintén azt jelenti, hogy folytassuk ezt az utat, azon cél felé, amit mi jogi pluralizmusnak nevezünk. Köszönjük ezt a pluralizmust, a, a létezéshez való jogot, hiszen a, az őshonos népek számára is léteznie kell az igazságszolgáltatáshoz való jognak. Nagyon köszönöm. Köszönöm ezt a tapsot. Borges úrnak is megadom a szót. I would just like to answer Ms. Lochbiller for... Köszönöm, Lochbiller asszony kérdésére válaszolnék. Nincs adatunk arról, hogy hány őshonos lakos tagja a parlamenteknek. Ön megkérdezte, hogy a mi szervezetünk mit tesz. A, hát például ilyen meghallgatásokat veszünk részt, különböző küldetéseket szervezünk, eh, elhozunk ide embereket, ott hátul a hátsó sorokba látszanak, eh, elhoztunk eh, két brazil parlamenti képviselőt is, akik támogatói az őshonos jogoknak, hogy találkozzanak önökkel, hogy tudatosítsák ezt a problémát, bár látom, hogy már ismerik, és ezt akarjuk tehát megtenni, hogy mi hozzuk ide az embereket beszámolni a, a problémákról. Eh, mivel eh, lejár az idő, csak két dolgot mondanék rövidesen. Van egy sor ajánlás, amit megfogalmaztunk. Eh, az egyik az nagyon szimbolikus. A példamutatás nagyon fontos lenne. Tehát amikor az EU kapcsolatba kerül, felveszi a kapcsolatot más államokkal, akkor kérje meg őket, hogy tartsák be az ILO 169-es egyezményét. E, azért arra is emlékezzünk, hogy a 169-es egyezményt az EU tagállamai közül is sokan nem ratifikálták, tehát e, jó lenne, hogyha ezt megtennék, és azzal példát mutatnának, és e, ezzel is mutatnák, hogy megbízhatóan képviselni tudják az őshonos jogokat az egész világon. Köszönöm még egyszer, hogy megszervezték ezt a konferenciát, és köszönöm a mellettem ülőknek is. Köszönöm. Mielőtt befejeznénk ezt a találkozót, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik körülbelül 10 perc plusz időt adtak nekünk. Nagyon köszönöm. Holnap 9 órakor folytatjuk az ülést. Nagyon köszönöm.